részvétel. Ezt a vitát most ezzel le is zárom. A napi rendünk értelmében rátérünk egy újabb jelentésre. Pablo Zalba Bidegain, illetőleg Gerbenian Gerbrandi jelentésére a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátás mérés vizsgálata a cím. A szót meg is adom az előadónak, az egyik előadónak, Zalba Bidegain úrnak. Köszönöm már egy év nél több is eltelt azóta, hogy a Volkswagen beismerte, hogy olyan szoftvereket alkalmaztak, amely hamis adatokat szolgáltatott a kibocsátásokról. És így engedélyezték a dízel járműveket az Egyesült Államokban. Éppen ezért Furcsa, hogy nem az Európai Unióban derült ez ki. Az Európai Unió nem volt olyan helyzetben, hogy ezt a csalást felfedezze ilyen mértékben. És nem könnyű ezt a kérdést megválaszolni. De szerintem többféle tényezőt figyelembe kell ma vennünk. Mindenek előtt itt Európát hiányolom. Egy olyan Európát hiányolok itt, ahol nem foglalkoztak megfelelő módon ezzel a dologgal is. Meg vagyok győződve róla, hogyha lenne egy Európai Egyesült Államok, akkor ez a botrány nem alakulhatott volna ki. Az Európai Egyesült Államokban sokkal jobban védenék azokat, akik a mindennapokban gépkocsival közlekednek. De hogyha egységes jogrend lenne Európában, akkor az európai fogyasztóknak sokkal jobb védelemben lenne részük. A mai helyzetet tehát meg lehetett volna előzni. Nézzük meg például, hogy Ferhajgen biztos úr is tett azért, hogy ne derülhessen ki ez a dolog. Tehát az európaiak itt nem léptek fel. És igenis, kritizálnunk kell Ferhojgen biztos, mert tehetett volna ezért valamit. És ö, akkor nem tárgyalták meg ezt a dolgot. Tajani biztos vette át Ferhajgentől utána ezt a tárcát, és megpróbált valamennyire ambíciózusabb lenni. és pedig tudjuk, hogy milyen ellentmondások vannak. Egy jelentést is megszavaztunk, ahol megállapodásra került, hogy nagyon nagy különbségek vannak a valós és a laborban mért eredmények között. Talán a legfontosabb az lenne, hogy a polgárok elvárásainak megfelelően komolyan foglalkozunk a témával, és komolyan olyan intézkedéseket foganatosítsunk, amelyek megakadályozzák a csalást. Nagyon sokan vagyunk, akik ezt komolyan veszik. Új esélyünk van, hogy fellépjünk a csalás ellen. A iparban emiatt válság lett. A iparban eh, igenis eh, sokkal szigorúbban kell venni a mobilitás új formáit, sokkal szigorúbban kell venni az előírásokat. És az Európai Unióban 12 millió család függ a gépjármű ipartól. És eh, mindenképpen eh, jövőt kell biztosítani neki. Tehát eh, ezt a botrányt sokkal korábban ki kellett volna nekünk itt Európában robbantanunk, de most az a feladatunk, hogy eh, kiderüljön az igazság, és hogy a jövőben ez ne ismétlődjön meg. Holland kollégámmal együttműködtem, és az elkövetkezendő két hónapban is együttműködünk majd az EMIS bizottságban a többi kollégával. Most átadom a másik előadónak a szót, Gerbrandi úrnak négy perc. Thank you very much, Mr. Chairman. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani Pablo Zabának, akivel kiváló volt együtt dolgozni. Eddig is és az elkövetkező hónapokban is biztos vagyok, hogy ez így folytatódik majd. Ez az időszakos vagy jelentés részben eljárási okokból született meg, mert még csak most kezdtük el a munkánkat. Ugyanakkor van egy fontos politikai kijelentés ebben, felszólítjuk ugyanis az Európai Bizottságot arra, hogy jobban működjön együtt a bizottságunkkal, Amikor ezt az időszakos jelentést elfogadtuk a szakbizottságban, akkor ez így volt. Azóta az Európai Bizottság jelentősen javított a hozzáállásán, reméljük, hogy ez így is marad. Ez idáig technikai, szakmai jellegű információkat gyűjtöttünk be, például autógyártóktól, szoftverszakértőktől, tudósoktól, civil szervezetektől, kutatóktól, vizsgálóintézektől. Azt hiszem, hogy a szakmai technikai munka dandárját elvégeztük. Most kezdődik a politikai része ennek a vizsgálódásnak. Biztosokat is meghallgattunk, Dimas urat, Potocsnik, Ferhajgenek és Tajani urakat, illetve tegnap este Bienkowska is vele biztosokat is meghallgattuk. Nyilván a tagállamokra is odafigyelünk majd, de már nagyon várom a nemzeti tagállami miniszterekkel folytatott egyeztetéseket az elkövetkezendő hetekben és a, azok a miniszterek, akik eddig még nem erősítettek meg a részvételüket, kérem, hogy ezt tegyék meg, hiszen az európai demokrácia azt is jelenti, hogy a nemzeti miniszterekkel számoltathatóak. A nemzeti típus jóváhagyási intézetekkel is tárgyaltunk. Mit, mire jutottunk eddig? Először is rájöttünk, hogy itt sokkal többről van szó egy Volkswagen ügyönnél. Azt láttuk, hogy más gyártók is 17 fok alatt, vagy több mint 22 perc után alapvetően ugyanígy az emissziós csökkentési rendszert kikapcsolják. Tehát látjuk, hogy ez sokkal nagyobb probléma, mint ahogy gondoltuk. Nem csak a Volkswagen-nél találtunk hibákat. A tagállamok szerepe kapcsán azt láttuk, hogy a végrehajtás terén vannak hiányosságok, az európai jogszabályoknak egész egyszerűen nem szereznek érvényt. A nemzeti miniszterekkel ezügyben csak el kell beszélgetnünk. A másik kérdés, hogy mi tartott ennyi ideig, miért, miért kellett ilyen sokat várni, hogy a valós körülmények közötti vizsgálatot kidolgozzuk. Azt mondták, hogy két évig tart a tesztek kidolgozása, tudjuk, hogy sokkal több évre volt szükség. A botrány kirobbanása óta több mint egy év telt el, mégis az európai utakat millió számra járják az olyan autók, amelyek nem tesznek eleget az európai szabályoknak. Biankovska asszonynal is beszéltünk erről. Nagyon örültünk annak, hogy ilyen határozottan fogalmazott. Remélhetőleg heteken belül elindulnak a jogsértési eljárások. Az autók visszahívása pedig egy szinte kizárólag önkéntes, az elkövetkezendő hetekben, hónapokban reméljük, hogy kicsit jobban indulnak a dolgok, nem csak a múltra való tekintettel tudunk levonni következtetéseket, hanem a jövőre vonatkozóan is, hiszen mégiscsak ez a legfontosabb része. Köszönjük szépen az előadónak, most megadom az Európai Bizottság nevében Bienkowska asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők, ez egy valóban fontos vita. Örülök, hogy részt vehetek ezen. Köszönöm a két előadónak az elvégzett munkát, szinte egy évet eh, számolunk azóta, hogy az emissziós botrány kiderült, és mintegy hat, ó, hat hónap telt el azóta, hogy elkezdte a vizsgálóbizottság a munkáját. Ez valamennyiünk számára egy intenzív munkát jelentett a képviselők és a bizottság számára is én mindent elkövettem, erről biztosítatom önöket, hogy teljesen együttműködve és transzparens módon haladjunk tovább, és elkötelezetten vállalom ezt a továbbiakban is. Teljes mértékben kívánok a következő hónapokban együttműködni a parlamentben, és a munkát együtt szeretnénk befejezni a vizsgáló bizottsággal. Mi remélem tudtam az összes kérdésükre válaszolni. Nem teljesen elégedettek, mindig ezzel ezzel tisztában vagyok, de én mindent elkövettem, és a továbbiakban is így kívánok dolgozni. Meggyőződésem, hogy ez a legjobb útja, hogy napfényre kerüljenek a tények, és hogy folytassuk a munkát a bizottság nevében és ez a legjobb a tagállamok számára is, a jogalkotók számára. Végre kell hajtani a törvényeket, hihet hihető, hiteles és elfogadható, megbízható döntésre van szükség. A tagállamok valamennyi jében egy átfogó megoldásra van szükség, ami átlátható is egyben. Igen, itt látni kell, hogy biztonságosá kell tenni azokat a járműveket, amelyek közlekednek. Négy ország, Olaszország, Németország és Franciaország többek között készített ilyen jelentéseket, amelyben megvizsgálták a, köz, a náluk közlekedő járműveket. Július végén az Európai Bizottság a parlamentnek átadott egy első áttekintést a nemzeti szintű vizsgálatokról, de sajnos nem tudtunk még teljes képet kialakítani. A tagállamok által benyújtott kép nem teljes még, nagyon sok nyitott kérdés van még technikai területen, pedig szükség van ilyen műszaki felvilágosításra is. Én elégedetlen vagyok, és csalódott vagyok azzal, ahogyan eddig haladtunk. Szükség van a műszaki tájékoztatásra részünkről, így tudunk független véleményt kialakítani azzal kapcsolatban, ami történt Megkértem a tagállamokat, juttassák elő a bizottságnak ezeket az információkat, és a továbbiakban is ragaszkodni fogok ehhez. Monitorozzuk, hogy a nemzeti vizsgálat hogyan működik. Egy szót szeretnék szorolni még az a, az, ezekről az eszközökről, amely, amely 18 éve tilos ezeket alkalmazni, az ilyen jellegű átalakító eszközöket. és sose vonta valaki kétségbe, hogy ezeket a szabályokat végre kell hajtani. Ha valaki nem tartja be az idevágó előírásokat, akkor annak következtetései lesznek. Ez törvényszintű előírás, és egy koherens értelmezést szeretnék az egész egységes piacon ebben a kérdésben. Az én szolgálataim is rendelkezésre állnak, hogy gyakorlati útmutatót adjak a hatástalanító eszközök kapcsán. Igenis meggyőződésünk és bízunk abban, hogy ez egy koherens megközelítés lehet az egész Európai Unió területén. Valamennyien tudjuk, hogy a végrehajtás a kulcs probléma, éppen ezért a jelenlegi helyzetet is megvizsgáljuk. Ez egyik ok például a piac figyelés gyengesége, vagy piaci felügyelet gyengesége, egy új felügyeleti rendszert, amelyet a bizottság vezet majd, szeretnék létrehozni valami tagállamban EU szintű büntetésekkel. Ez fontos, ha meg akarjuk, ha meg akarjuk oldani azokat a problémákat, amelyekkel szembesülünk, és helyre kell állítani a polgáraink bizalmát, hiszen ez súlyosan sérült az utóbbi időben. Az Európai Bizottság javaslatát januárban terjesztette elő, idén januárban, most pedig az Európai Parlamenten és a tanácson a sor, hogy döntsenek ebben a kérdésben Eddig nem sikerült pozíciót kialakítani a tanács szintjén. Dalton úr jelentésére várunk az Egységes Piaci Bizottság részéről, és azt szeretnénk, hogy a lehető leggyorsabban fogadják el ezt a javaslatot. Van ellenállás a szükséges módosításokkal kapcsolatban nem éppen bátorító, sőt csalódást is okoz. Azt gondolom, hogy ebben a javaslatban megfelelő ambíciókat kell megjeleníteni, és ezt, ehhez ragaszkodni is fogunk. Itt bemutathatjuk, hogy mennyire fontos számunkra, hogy a, a típus engedélyezési rendszerünk működjön és el kell, hogy mondjam azt is, meg kell nyitni az utat a jövő előtt, ez csak így fog működni. Egyébként pedig nem lesz kielégítő ez az egyéves munka, mert nem fogunk érezhető változásokat elérni. Továbbra is szorosan együtt működünk önökkel az elkövetkező hónapokban. És még egyszer szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság üdvözli az önök jelentését, és a következő hetekben, hónapokban további sikereket kívánok. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most a frakciók vezérszónokai következnek. Természetesen időben be kell fejeznünk a munkát, mert fontos szavazások következnek, ezért azt kérem, hogy kártyás kérdéseket most ne tegyenek fel. Karinc úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos asszony. Hat hónap telt el. Nagyon sok meghallgatás volt, tanúkat, szakértőket hallgattunk meg, egyetemi embereket, nem kormányzati szervek képviselőit, autógyártókat, beszállítókat, és az Európai Bizottság képviselőit is meghallgattuk. Volt és jelen tagokat. Azonban a kérdés ugyanaz marad, hogyan jutottunk el eddig? Hogyan jutottunk el Európában addig, hogy ideológiai alapokon egy célunkat nem teljesítettük, a cél pedig a széndiokszid kibocsátás csökkentése. Ennek érdekében eh, megpróbálták a gyártók a dízelmotorokat eh, úgy átalakítani, hogy eh, nem helyén való értéket mutattak a méréseknél. A csaló szoftver sokkal kevesebb káros anyagot mutatott ki, tehát tényleg ide tartozik nitrogén oxid, amely nagyon káros az emberi egészségre, a széndiokszid mellett. Tehát egyszerűen nem voltak, nem voltak, nem voltunk hajlandók felismerni, hogy mennyire káros ez a gyakorlat. 2007-ben fogadtuk el az Euró 7 normát, Euró 6 normát. Azonban ez nem oldotta meg azokat a kibocsátásokat, amelyek sokkal károsabbak voltak valós körülmények között, mint a laborban. Tehát most uh, itt az idő, hogy tanuljunk. Ebből a gyakorlatból tanuljunk, ebből az ideológiából. Nem szabad a mellékhatásokat figyelmen kívül hagyni. Olyan teszteket kell kifejlesztenünk, amelyek valós értékeket mutatnak. És uh, ezt sokkal jobban kell tudatosítani. Most a S és D nevében Van Bremt, azt mondja, kettő percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Biztos asszony, ahogy helyesen állította, már több mint egy év telt el, hogy a Volkswagen botrányról hallottunk, és sokkolt minket. Miért sokkolt minket? Azért, mert igazából egy ikonikus európai cég csalt. A saját profitja érdekéből az emberek egészsége kárára akart meggazdagodni. Azért, de azért voltunk sokkolva, mert az engedélyeztető hatóságok is tudtak erről a csalásról. És Európában hallgattak. Az Egyesült Államokban robbant ki a botrány. Ez szégyen az Európai Unió számára. Hogyha most visszanézünk a hibás igazgatásra, akkor igenis látnunk kell, hogy mi az igazság az EMIS szakbizottság az európai jogalkotásba és az európai termékekbe vetette a bizalmát. Most félúton vagyunk. Tehát ez nem csak a volkswagen érinti, mint később kiderült, hogy kihasználják a jogi kiskapukat, hogy csaljanak a kibocsátási értékek mérésénél. És hogy összekeverjék a laborértékeket a valós értékekkel. Tehát tíz év elteltével több a kibocsátás, mint korábban, és a jogrendünk is sérült. És jelenleg négy-ötször több a kivisítés, kibocsátás, mint tíz éve. Nem csak a kutatás és fejlesztés érintett. Biztos asszony, a tegnapi kijelentése nagy örömöt okozott nekünk, hiszen figyelembe vettük, hogy alkalmazkodnunk kell a jelen helyzetről. Olyan gépjárművek jutnak be a piacunkra, amelyek csalnak, nem valós értékeket mutatnak a kibocsátással kapcsolatban. A következő hónapban a tagállamra fogunk, tagállamokra fogunk koncentrálni, és nagyon-nagyon fontos lesz ez. A különbizottság vezetőjeként szeretnék mindenkihez szólni, a bizottsághoz, a képviselőkhöz, de mindenek előtt az EMISZ bizottság tagjainak, hogy politikai párt törésvonalakon túl együttműködünk. Köszönöm. Per il gruppo ICR, onorev. Köszönöm szépen az EKR nevében Henkel úr. Hölgyeim és uraim, a Volkswagen magatartása, kriminális magatartása rámutatott az Európai Bizottság hibáira is. Még Günther Herhajgen aki biztos volt az egyik elődje a jelenlévő biztosasszonynak. tehát még Verhajgen is be kellett, hogy lássa, hogy túlságosan képlékenyek, bizonytalanok voltak az európai útmutatások. Azt is be kell látnunk, hogy az európai emissziós előírások lényegesen igényesebbek, mint az európaiak, és az amerikaiak tárták fel ezt a botrányt, és nem mi európaiak. Ebből csak le kell vonni a logikus következtetést. Ezt meg is tesszük. Egyrészt először felszólítjuk a bizottságot, hogy a TTIP tárgyalásokon az emissziós irányelvek harmonizációját is szerepeltessék, és a mindenkori magasabb szintű sztenderdeket, normákat ismerjük el, akár a másik partnerét is. Ennek számos előnye van egyrészt, de az Atlanti óceán mindkét partján milliókat védünk meg az egészséget károsító emisszióktól, másrészt pedig a különböző rendszerek kifejlesztésének költségei lényegesen csökkennek, és harmadszor egy ilyen megállapodás előnyeit igen komolyan tudnánk bemutatni, és hihetően. Így az Európai Bizottság hozzájárulhatna ezen az úton a TTIP elfogadottságához is. Köszönöm szépen az Alden nevében, Karacova asszony. Köszönöm szépen. Hölgyem és uraim, igen, tisztelt biztos asszony, mindeddig az Európai Unió polgárainak senki sem tárta fel, hogy valójában mi történt ezen a területen a vizsgáló bizottság viszont egyértelmű kérdéseket tett fel a mandátumában és meg kell nézni, hogy miért került sor ezekre a dolgok. Már korábban intézkedéseket kellett volna hozni az úgynevezett lekapcsoló berendezések ellenőrzésére, de valójában ezeket a lépéseket nem tették meg, vagy intézkedéseket kellett volna hozni a reális emissziós mérésekre, reális körülmények között. De mi ezt nem csináltuk volna meg, ez se állna rendelkezésre az USA-ban, folytatott feltárás nélkül a szakértők egyébként a meghallgatások során elmondták a problémák régóta ismertek. Reális üzemmódban ezek az autók nem teljesítik az előírásokat, és ezért aztán eh, hatástalanító rendszereket használnak. Az Európai Bizottság egyébként itt meg azt mondja, hogy nem tudtak erről, meg némileg késve léptek fel. Ez lenne az első kérdés. Azt hiszem, hogy itt tényleg hiteles válaszokat kell találnunk, mert különben a polgárok bizalmát nem tudjuk visszaszerezni. Ezt meg kell tennünk, mert ez a legfontosabb célja a munkánknak ezen a területen. Éppen ezért felszólítom az előadókat, hogy világos, jól érthető jelentést készítsenek ugyanis minden EU polgár számára, aki megnézi az eredményeket, majd világossá kell válnia, hogy mi történt, és ki a felelős a történtekért. Ez azt jelenti, hogy az eredményekkel, a vizsgálat eredményeivel egyértelműen világosan meg kell mutatni, hol is tartunk, mi történt, és hogy mi lesz majd a jövőben, milyen irányba kell elindulnunk. El kell, hogy mondjam azt is, hogy az autogyártók is türelmetlenül reagálnak eseténket. Egy olyan ágazatról beszélünk, amely több millió munkahelyért felel az Európai Unióban. Hogyha tovább húzódnak a munkálatok ezen a jelentésen, akkor ez a fejlesztésekre is kihathat akár még hozzá fékezőleg. Fontosnak tartom ezek után, hogy az EU e tagállami intézményei és az EU intézményei vegyenek részt a vizsgálatokban. A GUE nevében Szilikótis úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt kollégák. A vizsgáló bizottságunk megfelelő munka programmal működik, és egyelőre nem politikai értékelést adunk. Egyelőre egy néhány első következtetés áll rendelkezésre. Sok meghallgatásunk volt, megvizsgáltuk a dokumentumokat, és méghozzá nagy számban egyértelművé vált, hogy a politikai hibák is történtek. Már 2010-es tanulmányok, vagy a 2013-as közös kutatóközponti eredmények is rámutattak, hogy lehetnek manipulációk a mérések során, de nem történtek lépések. Az Európai Bizottság is tudott erről, de nem lépett. Egyszerűen azért, mert nem kapott egyedi esetekről tájékoztatást, és a tagállamok sem végezték el a szükséges vizsgálatokat. Egyébként általánosan ismert volt, hogy a tényleges közlekedés körülményei között sokkal magasabb a kibocsátási értékek, de reális körülmények között nem mérték ezeket, vagyis mulasztást követett el az Európai Bizottság, de a tagállamok is a közösi jog végrehajtása területén, és nem hoztak ezek után szankciókat sem. De fel kell hívni a jogalkotási uh, résekre is a figyelmet. Meg, meg kell néznünk, hogy az autogyártás, az autogyártási lobby hogyan tevékenykedett, mert így lehetett lehetővé tenni, hogy a manipuláció létrejöjjön a Volkswagen, nem egyedi és kivételes eset. Kedves kollégák, éppen ezért folytatjuk a vizsgálatot, nyomást fogunk gyakorolni, konstruktívan együttműködünk az előadókkal, és így kívánunk konkrét eredményeket elérni és fel akarjuk tárni az összes csalást, mert ez a környezet és a polgárok számára van. Turmes úr. Ne Nem működik. Köszönöm szépen. Egy évvel a Volkswagen botrány után, amely alapvetően az egész autógyártás botránya. Az amerikai hatóságok egyértelmű adatokat kaptak arra vonatkozóan, hogy eltérnek a, a mondottokkal. Ezekről a hatástalan eszközökről semmit sem tudtak. Mit tettek az amerikai szervek? Behívatták a Volkswagen-t, feltettek egy nagyon egyszerű kérdést. Magyarázzák el nekünk, hogy hogyan lehet a laboratóriumi teszt és a a valós körülmények közötti óriási emissziók között. Ez egy második, harmadik, negyedik, ötödik eh, tárgyalásra is sor került. A Volkswagen hazudott újra és újra hazudott. 2015-ben, hónapokkal később azt mondták, hogy a Volkswagennek be kell ismernie a csalást. Aztán a Volkswagen megpróbálta visszahívni Amerikában az autókat, az érintett autókat egy, kettő, három tömeges visszahívást jelentetek be. Az amerikai szervek egy tett kérdést tettek fel. A visszahívás után teljesítik a korlátokat? Nem tudták ezt bebizonyítani. Egy visszahívást sem ismertek be. Ezért megpróbálták a fogyasztókat kárpótolni, és óriási bírságokat fizettek azért, mert nem tartották tiszteletben a törvényeket. Obama és a Obama kormány egész egyszerűen a, a, a munkáját, tette a dolgát, miközben az autógyárak továbbra is hazudnak, néha rájta kapják őket. Mit tettünk mi ugyanez alatt a Európában? Évekkel korábban rendelkezésünkre állt ez az információ 2009-10 telén. Az Európai Bizottság és a tagállamok nem egyetlen egyszer sem tették fel ezt a kérdést. Egyetlen egy autógyárnak sem. Ezt a kérdést mondják meg, hogy lehet, hogy ekkora óriási a különbség a laboratórium és a valós körülmények között, miért eh, károsanyag kibocsátások között. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság nincs arra bizonyíték az ellenkezőjére, hogy az Európai Bizottság az egészben eh, részt vett. A Volkswagen eh, visszahívását nem fogadták el az amerikaiak, kb. most ezt itt eh, teljesen eh, átnyomta a rendszeren. A Volkswagen megint, megint csal. Ide jött ma ön, ön magunk közét. A visszahívások ügyében miért nem tesznek semmit? A harmadik pedig a kárpótlás. Semmiféle kárpótlás. Összefoglalva tehát. A Juncker bizottság idejön az Európai Parlamentbe és azt mondják, hogy a bizalmat kell helyreállítani. Jogsértési eljárás indult? Egy sem. A kompenzáció ügyében? Egy sem. Visszahívás? Egy sem. Hogyan fogjuk így az emberek bizalmát visszanyerni, kérdem én a Juncker bizottságtól. Evi per grup. Evi képviselő asszony az FDD nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. A vizsgáló bizottság munkájának hatékonyságát sokan megkérdőjelezik, mégis mi úgy gondoljuk, hogy igenis ez kezd, megkezdni meghozni a kemény munka a gyümölcsét. A típus jóváhagyási rendszer átdolgozásra kerül. Egy biztos, a hatástalanítani eszközök tulajdonképpen csak a jéghegy csúcsát jelentik. hogyha már nálam a szó itt a plenáris ülésen, akkor nyilvánosan elítélném azt a tényt is, hogy az Olaszországban forgalomba hozott dízeljárművekről szóló jelentés, az olasz minisztérium által végzett jelentés alapvetően az Európai Parlament Vizsgálóbizottságának a munkáját sérti, az európai állampolgárokat sérti. Ez gyalázat a határ az intézmények részéről sokkal nagyobb átláthatósággal lenne szükség. Ez az említett ez az említett jelentés egyszerűen félresöpri azt a 15 vizsgálatot, amelyet 15 autó úgyében végeztek. A különböző autóosztályokra ugyanis különböző vizsgálatokra vannak szükség. A, a torinói fiatgyárban tesztelik a fiatokat, más autókat máshol. Botrány. E, teljesen eltűnnek így a rendszerben a fiat gépjárművek. Ez a statisztikában, a jelentésben megjelenik, a dízel járművekben jelenik meg jellemzően a hatástalanító eszköz, főként azok, amelyek pontosan 22 perc után kapcsolnak ki véletlenül pontosan azután, a 20 perces tesztciklus után, amikor már mindegy, hogy mennyi a kibocsátás. Háromszor akkora a károsanyag kibocsátásuk, mint ami a megengedett. A, a, egész egyszerűen a, a szőnyeg alá seprik ezt a problémát ebben a jelentésben. Jó lenne, hogyha ezt visszaküldenénk. Köszönjük! Pretzel kollega következő két percben az ELNE frakció nevében parancsoljon, uram. Herr Präsident, Elnök úr, biztos asszony. Egyrészt itt van az a tény, hogy a Volkswagen egyértelműen törvényeket sértett, de az elmúlt hónapok során további dolgokat is megtudhattunk megállapítottuk, hogy az Európai Bizottság nyilvánvalóan nem kielégítő ellenőrzési lehetőségekkel rendelkezik a törvények kapcsán, de a még rendelkezésre álló ellenőrzési lehetőségeket sem ismeri igazán. Biankowska asszony már sok éve nem csak hírek vannak arról, hogy nem csak a Volkswagen botrányáról beszélünk, hanem adott esetben más gyártóknál is a műszaki dokumentációt nem csak a Volkswagen-től lehetne bekérni, hanem más gyártóktól is, de nyilvánvaló, hogy ön ebbe az irányba nem lépett, és nem tudta elmagyarázni nekünk, hogy az államokkal szemben, akik információkötelezettek, mit tett, milyen lépéseket tett. Nem alakítottak ki megfelelő minőségbiztosítási rendszert a törvény betartatására. De hát, hölgyeim és uraim, ha a törvényeket komolyan veszük az Európai Unióban, ha európai szinten már szabályozunk, akkor fel kell lépnünk azzal az igényel is, hogy megfelelő minőségbiztosítási rendszereket vezessünk be. Ehelyett most az amerikai intézményekben bízunk, az ő eredményeit fogadjuk el. És talán itt szerepet játszanak az USA és Európa különböző gazdasági érdekei is. Ne csak az amerikaiak kocsiját húzzuk itt, hanem igenis saját eredményekre kell törekednünk, ez lehet az Európai Unió feladata. Nem tehetjük meg, hogy az USA-ban mintegy 15 milliárd dollár kártérítést fizet a Volkswagen, más gyártók irányába is vizsgálódni. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló a frakciók nevében Gizeke úr. Kérem, hogy tartsák be az időt, mert különben nem tudjuk ideje befejezni a szavazásokhoz a vitát. azt mondja, kedves kollégák, időhöz jutottunk a vizsgálóbizottságunkkal. Intenzív, időt igénylő, technikai jellegű munkát végzünk itt. Alapvetően meggyőződésem, hogy haladtunk, és szerintem a tárgyszerű feldolgozás útján kell tovább járni. Persze mindig van egy igény arra, hogy kihasználják politikailag ezt a témát. Mindig vannak kollégák, akik arról beszélnek, hogy a bizottság vagy egyes biztosok tudtak a csaló szoftverről. Csak még bizonyítani nem tudták. Még elmúlt héten is hallottuk ezt a spekulációt, az egykori környezetvédelmi biztos Potocsnyik Tajani urat állítólag még levélben is értesítette. Hol van a levél? Nem lehet fenntartni ezeket a vitákat, ezeket a szemrehányásokat vagy vádakat csodálkoznék is, mert Potocsnik úr a bizottság előtt azt mondta, hogy ő nem feltételezte, hogy van ilyen csaló szoftver, de hogy írhatott levelet, ha nem tudott a csaló szoftverről? Eljutottunk a második felébe a bizottság munkájának, és én azt javaslom, hogy a második fél időben mondjunk le ezekről a politikai játszmákról, hanem inkább törekedjünk jobb törvényhozásra. A bizottságnál a labor és a reál nitrogén kibocsátás közötti különbségek ismertek voltak már 2014 óta, és az Európai Parlamentet is felszólítom, hogy vezessük be az ERD teszteljárást, reméljük, hogy ez nem sokára sikerül lezárni. Egyébként túl sokáig tart a jogalkotás ezen a területen. Ebben biztos, és az összes képviselő egyetértett. Először tisztázzuk a helyzetet tájszerűen, mondjuk le a politikai játszmákról, utána pedig a jogalkotás legyen olyan a jövőben, hogy ne kerüljön sor csalásokra. Köszönöm szépen. Danc kolléga másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Itt az ideje annak, hogy a vizsgálóbizottság munkáját értékeljük, mire jutottunk eddig. Hallhattuk, hogy döntés született korábban már arra, hogy a nitrogénoxid kibocsátások növekedjenek. Ez a mellékhatás annak, hogy csökkentettük a széndiokszid kibocsátást. Többször elmondtam, hogy megbízható tudásnak, bizonyítékoknak hiány vagyunk, ami azt illeti, hogy a dízel milyen káros hatásokkal bír a közegészségügyi állapotokra. Nyilván ennek az az oka, hogy igazából senki sem felelős, és mindenki is az Európai Unió, a bizottság, a tagállamokat, az autócégek, mindenki. Az utóbbiak egyébként kihasználták a kiskapukat. Eddig arra jutottunk, hogy óriási különbség van a meglévő jogszabályok alkalmazásában és értelmezésében. A biztos asszonynak igaza van, amikor azt mondja, hogy a vizsgálóbizottságban az a dolgunk, hogy a jövőbeni jogszabályok elfogadása során ugyanezeket a hibákat ne kövessük el, hogy ne lehessen ugyanazokat a szabályokat másképp értelmezni, tehát világosan kell fogalmaznunk a jogszabályokban a politikai spektrum teljes egészét be kell vonni ebbe. Fontos, hogy ez ne legyen a politikai sárdobálás szintere jobb és baloldal között, hiszen egy sem a közegészség ügyét, sem az európai állampolgárok érdekeit nem szolgáljuk. De megy úr, egy percben. Uh, Köszönöm szépen. Támogatom a jelentést. Alelnök vagyok, a vizsgálóbizottságban. És a következő szeretném elmondani. A laborban roppant környezetbarátok az autók, azonban az utcán már nem. Tehát itt a politika valamilyen hibát elkövetett. És meg kell oldanunk a problémát úgy, hogy megvédjük az emberek egészségét szakadék tátong a szabályok és a megvalósításuk között. Éppen ezért a jelen nitrogén kibocsátásokat az Euro 6-os tekintetében is meg kell valósítani. Ennek nincsen kihatása a széndiokszid kibocsátásra. A kiskapukat még nem sikerült teljesen bezárni, hiszen eh, az ellenőrző rendszereket hatástalanítani lehet. És eh, a politika feladata az, hogy ne tegye lehetővé hatástalanító szoftverek alkalmazását. Hiszen számunkra a népegészségügy prioritást élvez. Tehát megfelelő módszereket kell találnunk. Köszönöm szépen, most Torvalds képviselő kettő percre. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Bienkowska, biztos asszony. Úgy gondolom, hogy inkább svédre váltok, hogy az otthoniak is jobban értsenek. Igazából egy nagyon kellemetlen, kínos helyzetben vagyunk. Az Egyesült Államokban derült ki, hogy becsapták a fogyasztókat, becsapták a polgárokat. Úgy, hogy nem megfelelő kibocsátási értékeket produkált a Volkswagen. Tehát a Volkswagen manipulálta az adatokat. Európában a helyzet más, de nagyon nyugtalanító. Tehát igazából nem csak hatástalanító eszközökről szólnak a jogszabályok, hanem igazából arról is, hogy megakadályozzák a megfelelő mérést. A szakbizottság, a vizsgálatbizottság nem kapta meg azokat az információkat, amelyekre szüksége volt és szeretnék rámutatni, hogy esetleg más vétkesek is vannak ebben a Volkswagen botrányban. Nagyon fontos, hogy egyértelműen rámutassunk arra, hogy a bizottság, a bizottság tagjai nem vétkesek ebben a folyamatban. És hogyha nem tudjuk bemutatni, hogy a bizottság ártatlan, akkor igenis vállalni kell a felelősséget, és a polgárok előtt vállalni kell. És uh, itt uh, olyan terméket vásároltattak meg a fogyasztókkal, amelyet hazugság segítségével, manipuláció segítségével tudtak eladni. Tehát a bizottság vegye észre a feladatát, még megmenthetjük a fogyasztót. Köszönöm. Különen képviselő egy percre. Tisztelt elnök úr, az ősz egyik leglényegesebb eh, kérdése, hogy hogyan tudjuk a közlekedésből eh, származó kibocsátásokat csökkenteni. Sajnos ez a kibocsátás botrány azt mutatja, hogy eh, igazából sokkal fontosabb az, hogy 400 ezer ember pusztul el azért, hogy csaljanak. 400 ezer ember hal meg a kibocsátásoknak köszönhetően. mellett, a botrány mellett még megemlíteném azt, hogy elveszett a fogyasztók bizalma. Nagyon fontos az, hogy visszanyerjük a fogyasztók bizalmát az európai autóiparnak be kell fejeznie a manipulációt, el kell ismerni felelősségét, és a parlamentnek, a tanácsnak és a bizottságnak együtt kell működni, hogy megfelelő jogszabályok legyenek ezeket a jogszabályokat átültessék, és hogy egy csalásnak ne maradjon kiskapu nyitva. Tanuljunk a hibáinkból, és próbáljuk meg javítani a helyzetet. Köszönöm. Egy percet kap Eichhout képviselő. Köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony, hogy időszakított ránk, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy fél év vizsgáló bizottsági munka után mire jutottunk, akkor nagyon fontos az, hogy a technikai műszaki szakértők, szakmai szakértők mindennyien azt mondják, hogy, hogy eh, egyszerűen ezekre az eszközökre nincs szükség a társadalmi eszközökre, hogy védjük a motort. Minden autógyártó szoftvert használ ezen technológiák kikapcsolására. Annyi a különbség, hogy a Force, csak a, a Volkswagen-t ítélték el hatástalan eszközök alkalmazásáért, a Fiat is 22 perc után kikapcsolta ezeket, vagy van, aki 17 fok alatt. Ennek semmi műszaki oka nincsen. Mégis a többi autógyártót senki sem állítja pelengére a hatástörentő eszközök miatt. Az Európai Bizottságnak sokkal keményebbnek kell lennie. Mikor fog e, európai visszahívást elrendelni annak érdekében, hogy az intett kocsik eltűnjenek Európa útjairól? Köszönjük Helmer úr percben. Uh, Mr. President. Elnök úr, a kollégáknak szeretnék gratulálni, hiszen ez a vita sokkal érdekesebb, mint maga a jelentés. Bár ezt a bizottság egyhangúan fogadta Nagyon érdekes ez a jelentés, hiszen tartalma nem nagyon van neki. Elképesztően reflexív, önmagára utal vissza mindig az egyes pontban. A szakbizottság arra szólítja fel önmagát, hogy a mandátumának tegyen eleget, ez tényleg mint a tautológiai lenne. Ugyanakkor van egy szó, egy szó ebben a jelentésben. A négyes bekezdés azt kéri a kormányoktól, a parlamenttől és a tagállami szervektől, hogy bizonyos fellépést végezenek el. Az Európai Parlamentnek és a Vizsgáló Bizottságnak szuverén kormányokat nem dolga és nem feladata felszólítani a tagállamokat. Kéri, azt lehetett volna, de felszólítani, ebben a formában mi ezt nem tudjuk megszavazni. Jacques, prego, minuto e trenta per lei. Kedves kollégák, másképp ez Zsák úr, szeretném a vizsgálóbizottság munkáját dicsérni. Nagyon sok aprólékos munkával, nagyon sok műszaki részletre derült fény a károsanyag kibocsátással kapcsolatban. Ugyanakkor a, nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy a Volkswagen-nel kapcsolatos botrány Amerika és Európa közötti gazdasági háború közepette robbant ki. Fontos tehát érteni az egésznek a logikáját, miért nem működik a rendszer, a kontextus, a megszorítások, a nitrogén oxidok kapcsolatos szigor érdekes módon egyesik azzal, hogy az európai autógyártók dízel technológiai ügyében okoz ragadták a vezetést és sokkal politikaibb és durvább hangnemet ütnek meg a megszokottnál. Köszönjük, Ivo Belet, kettő percben parancsoljon. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt, uh, biztos asszony, kedves kollégák. A vizsgálóbizottság mandátumának fele, tehát lejárt, elmúlt, és elég jól feltártuk, hogyan is működött a csaló szoftver és az azt követő botrány, és hát elég jól látjuk, hogyan lehetne ezt a jövőben elkerülni. Nyilvánvaló, hogy van közös felelősségünk ebben, és ezt tegnap este a vitán is megállapíthattuk egymás között és hát a parlament sem vette ki régebben kellően figyelembe, hogy a dízeljárműveknél igenis szoftverrel manipulálják a kibocsátási értékeket. Mindenek előtt a nemzeti hatóságok azok, akiket hibáztatni lehet az elmaradt vizsgálatokért, hiszen az európai szabályokat a nemzeti hatóságoknak kell végrehajtaniuk. 28 tagállam szabályairól van szó, amiket együtt fogadtuk el, és végre is kell hajtani. Biztos hogy most azt várjuk öntől, hogy ellenőrizzék az ellenőrzéseket, éljenek a felügyeleti jogokkal, mert így lehet egyenlő feltételeket teremteni mindenki számára az EU-ban. Európának vannak a legkörnyezetkímélőbb járművei a közlekedésben, az egész világon, és szerintem emellett ki kéne tartanunk. Legyünk mi a vezetők a technológiák kidolgozásában, és vannak olyan járművek, amelyek képesek betartani reális körülmények között is az előírásokat az emissziós területen. De Európa tehát nem áll rosszul, csak azt gondolom, hogy egy sebességgel följebb kéne kapcsolni a technológia alkalmazásával. Azt hiszem Volkswagen bennünket csapott be a fogyasztókat, és hogyha feltáró jelentést készítünk, akkor nyomást kell gyakorolnunk annak érdekében, hogy visszanyerjük a fogyasztók bizalmát. Van egy kék kártya, amit önnek szeretnének feltenni, elfogadja? Funtulika úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kolléga, alaposan véghallgattam, amit ön mondott, és felhívta a figyelmet a megfelelő módszertanra a vizsgálatok során. Lenne egy kérdésem, hogy gondolja, vagy hogyan látja a vizsgálóbizottság, mivel tud hozzájárulni ahhoz, amiről beszélt, hogy visszaszerezzük a fogyasztók bizalmát, és hogy ez a helyzet ne fordulhasson elő újra twee zaken beste collega en bedankt voor uw vraag. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a kérdést. Kétféle választ tudok adni. Egyrészt eh, mindent fel kell tárnunk. A biztos asszony is elmondta, hogy vannak titkos dokumentumok, még tegnap ezt mondta, de most azt hallottuk, hogy ezeket a dokumentumokat is közzétennék. Ezen túlmenően pedig a típusengedélyezés folyamatában is eh, mindenképpen be kell tartani az összes törvényi előírást, és gyorsítani is kell az ilyen eljárásokat, és a jogot is gyorsabban át kell ültetni nemzeti szintre. Köszönöm szépen. Bonfoa asszony, másfél percben. Köszönöm, kedves kollégák, elnök úr, biztos asszony. Nagyon bonyolult olyan jogszabályokat hozni, amely eh, műszakilag is helytálló, és az emberek egészséget is védi. Mit jelent az, hogy az úton valós körülmények között vizsgálunk valamit? Működik a klíma vagy sem, működik az ülésütés vagy sem? Mi a, mit jelent az, hogy valós körülmények között? Nos, sokkal bonyolultabb a dolog ennél, hiszen a jogszabályok figyelmen kívül hagyását, megsértését, ezt hogyan tudjuk szankcionálni. Az emberek szemében teljesen értetlen a helyzet, hiszen nekik tiszteletben kell tartani a szabályokat, sajnálatos módon azonban úgy tűnik, hogy az ellenőrzési rendszer e, egyszerűen nem működik, a közegészségügyet így nem tudjuk megvédeni. Borzasztó ez, ez mindenkinek káros. Én meggyőződéses európai vagyok, és meggyőződésem, hogy az európai politikai integráció tovább kell menni, le kell vonni ebből a botrányból a következtetéseket, és az érintett feleknek, szereplőknek is meg kell tanulnia, hogy tiszteletben kell tartani a törvényt az utolsó betűig. Az Európai Parlamentben alapvetően ez forog most itt kockán. A közérdek védelme ez kell, hogy legyen a célja ennek a vizsgálóbizottságnak. Nem lehet, hogy a gazdasági felülírják a közérdekeket. Ezt várják tőlünk a fogyasztók, és ezt várják tőlünk a választók. A közegészségügyi célokat, a környezet védelmét igenis össze lehet egyeztetni a munkahelyek védelmével. Azt hiszem, hogy árnyékelő adóként a szocialista frakció nevében, ez az, ami motiválja a munkámat, illetve ez az, ami engem vezet a képviselő munkám Sren Dalton kollégának adom meg a szót. The motorists around the world have been cheated by... Félve észrevettük azt, hogy a BMW évekre ezelőtt csaltak kibocsátással. Az a kérdés most, hogy lehet világszerte, nem csak Európában elkerülni a, a hatóságok figyelmét. Ha egy vállalat sajnos tudja, senki sincs biztonságban. A lehető legnehezebbé kell tennünk a, a visszaélések, a csalások gyakorlatát. Meg kell tudjuk ennek ebben minden. Most új testing szabályok, teszt szabályok érvényesülnek, ez része a válasznak, és új piacfelügyeleti hatóságot javasol a bizottság. Ez a második lényegi rész. A lehető leggyorsabban meg kell ezt lépni, még akkor is, hogyha az emisz konkrét tanulságokat volna, és csak jövőre készül készül ezzel. Van egy vágyási rendszerünk, amely nemzeti a tagállami szinte jól működik, ez a helyén való, de a, a tagállami igazgatás kell, hogy végrehajtsa ezt, ahogy a bizottság is elmondott. Legyünk világosak a, a világon minden igazgatást félrevezetett a BMW, nem csak az európaiakat. A tagállamokban megfelelő felügyelőhatósági szint kell működjön, EU szinten is egy olyan rendszer, amely működik. Ezt meg lehet lépni azért, hogy megvédjük a fogyasztókat és a környezetet, méghozzá el kell kezdjük, mielőbb nem lehet késlekedni vele. Honorevole Feria, prego. Köszönöm, Fária képviselő két percben. Senhor Presidente, Senhor Comissário, caros colegas, Köszönöm biztos úr kollégák. A minőség és a be problémák adódtak, és az is látható, hogy olyan légszennyezésnek vannak kitéve a városok a kibocsátásoknak betudhatóan, amely valóságos, súlyos fenyegetést jelent kimutatják tanulmányok, hogy hány ember hal meg korai halál esetben a légszennyezés miatt Európában. Azt is látjuk, hogy a közötti közlekedés, és különösen a dízelmotorok működése a legfőbb forrása a szennyező anyagoknak. Első lépésként tehát a levegő minőséget kell javítanunk, ezt kell szolgálják az európai szakpolitikák, és olyan Európai bizottságban van szükség, amely megfelelő működéssel biztosítja e cél elérését. Ez kötelességünk az európai állampolgárokkal szemben. Ezen túl a, a, a persze az ipart is támogatnunk kell, akkor is, hogyha egyes fő nagyvállalatok nem méltányosan működtek a múltban. Tehát az ipar erősítését mindenképpen támogatjuk, de nincs kétség felől, hogy hosszú távon csak akkor tartható fenn az ipar működése, hogyha egészséges alapokon áll, méltányos szabályok között. Az állampolgárok, különösen a városokban élők jobb életminőséget tartanak igényt, tiszta levegőre, miközben a közlekedés is jól működik, megújuló energiaforrásokat tiszta energiára támaszkodva. Versenyképességét is javítja mindez. Borzalmas dolog, hogy nem tudtunk időben lépni a kibocsátások csalását látván, amelyet többen beazonosítottak úgy kell haladnunk, hogy az amerikaiak tették, meg kell találnunk a felelősöket, és meg kell a, azokat a lépéseket hoznunk, amely megvédi az ipart is, meg a fogyasztókat is. Reméljük a bizottság képes lesz erre, és reméljük a bizottság eléggé körültekintő lesz a parlamente való kapcsolatait is fenntartva, egyeztetve halad olyan változások révén, amelyek valóban biztosítják azt is, hogy a jogszabályokat végre is hajtják tisztességesen, hiszen ezen áll vagy bukik az egész és ezt nem figyeltük eléggé eddig. Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisař. asszony egy percre. Kedves kollégák! Igen, a miniszter mondása szerint, ugye, ha nem akarjuk, hogy kiderüljön az igazság, akkor egy vizsgálóbizottságot kell felállítani, és hát ez történt az Európai Parlamentben, ennek potenciáját használta ki ez az intézmény. Mégis szembe kell néznünk az Európai Bizottsággal, amely úgy tűnik nem akar együttműködni, amely mindenféle kitérőkre hivatkozik, miközben a vizsgálóbizottság felkívánja tárni azt, amit már tudunk, hiszen ez a skandallum már ismert, közismert. Ugyanakkor mindenki el is takarta, szőnyeg alá akarta söpörni. Nagy volt az ellenállás azok részéről, akik a felelősök, és akik arrogáns módon viselkednek. Tehát kényszer alatt állunk, fel kell tárnunk az igazságot. Szeretném az vizsgálóbizottság elnökét emlékeztetni, és mindenkit, aki kooperál velük, a bizottság elnöke is megmutatta, hogy van lehetőség arra, hogy feltárjuk az igazságot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Deli asszony kapszott. Tisztelt biztos asszony, egy éve robbant ki a Volkswagen botrány, ez a gépjárműper botránya. Miután rádöbbentünk erre a csalásra, Semmi nem történt, semmi nem történt, pusztán egy vizsgáló bizottságot állítottunk fel, de semmilyen intézkedés nem hozott a bizottság, illetve nem hoztak a tagállamok azért, hogy megvédjék az állampolgárok egészségét, illetve visszaállítsák a bizalmat. Hagyjuk egy éve, hagyjuk azt, hogy sérüljenek a fogyasztók érdekei, míg az amerikaiak kompenzálják fogyasztóikat. A tagállamok ellen szabálysértési eljárást fog indítani a bizottság, és ez az első lépés. De hogyha megnézem a francia kormányt, védi a legsúlyosabb szennyezőket Európában. Meg kell reformálnunk a típus jóváhagyási rendszert, hozzunk létre egy független ügynökséget a gépjárművek tanúsítására, és az önök feladata az, hogy lépjenek, azonnal lépjenek. Köszönöm. Lei. Frau Kommissarin. Biztos asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez a bizottság az idén márciusban vette fel a tevékenységét, meghallgattuk a szakértőket, az NGO képviselőit, az gépjármű iparképviselői is jelen voltak, és biztos sokat is meghallgattunk. És szeretném is megköszönni azoknak, akik nagyon gyorsan elfogadták a meghívásokat. Egy vendéget leszámítva nagyon jól is működött minden eredmények. Véleményem szerint nagyon világosan meg kell különböztetni az illegális hatástalanító mechanizmusokat és az emissziós értékeket a, a közutakon haladó dízeljárművek tekintetében. El is mondtam, hogy illegális a kulcs szó, ezt a, ezeket a mechanizmusokat, ezek alkalmazását büntetni kell. És kételjeink is kell, hogy legyenek, hogy a Volkswagen valóban az egyetlen, akit itt pellengére állítunk. Az itt az olasz Fiat jelenleg szerepel az újságok címlapján, ezzel kapcsolatban is azt gondolom, hogy a hatóságoknak komoly vizsgálatokat kellene folytatniuk. Az illegális hatástalanító mechanizmusok tekintetében tudjuk, hogy vannak teljesen illuzórikus határértékek. Azt gondolom, hogy a, az elindított intézkedésekkel Tajani biztos a jó irányba indította meg a munkát. Aztán a, az egyéb illegális beépítési gyakorlatok. A szakbizottság itt is kimutatták azt, hogy a különböző alkatrészek tekintetében is voltak túlkapások. Ez a lehetőség, hogy hatástalanító eszközt építsenek be alacsony hőmérsékletnél például, ezek lehetnek legálisak, és ilyen tekintetben pedig védeni, óvni is kell a technológiát. Általánosságban is lenne megjegyzésem a vizsgálóbizottsággal kapcsolatban. Az volt a benyomásom, hogy a bizottság és a gépjárműipar között hát egyfajta szövetkezést akarta kimutatni a fogyasztó kárára, de azt gondolom, hogy most már kiderült, hogy erről nincsen szó. Köszönöm. Ucsi, per un minuto. Pelucsi képviselő következik. Egy percre, tessék. Tisztelt elnök úr, a vizsgáló bizottság munkája eléggé egyértelművé tette, hogy a Volkswagen botrány csak a jéghegy csúcsa. Nem csak arról van szó, hogy kiktató eszközöket használnak, hanem más problémák is felmerültek. 2007-től kezdve 2011-ig ismeretes volt az, hogy a, az utakon közlekedő gépjárművek 7-8-szoros kibecsetési értéket mutatnak, mutat, 7-8-szorosát mutatták annak, mint a laboratóriumokban a tesztek során, ez pedig károsan érinti a városok levegőjét. Közben pedig a technológia fejlődött, a NOx kibocsátást csökkenteni lehetne. Lépnünk kell tehát, meg kell változtatnunk a típusjóváhagyási rendszert, <clears throat> ezt korrigálni kell illetve megfelelő lépésekre kell rávenni a tagállamokat. Zatoszki képviselő a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A botrány után fölállt a vizsgálóbizottság, a botrány azonban nagy mértékben érintette a fogyasztók bizalmát, megrendítette azt. A fogyasztók érdekei sérültek, de oda kell figyelnünk ennek az ágazatnak a jövőjére is, hiszen ez rendkívül fontos az európai gazdaság szempontjából, illetve az európai piac szempontjából. Jó pár meghallgatáson vettünk részt, mégis nagyon nehéz megállapítani, hogy pontosan mi áll a háttérben, hogy valóban egy szándékos, szándékos csalás esete áll e fönn, illetve hogy hogyan alakultak a tesztek. Nagyon remélem, hogy az EMISZ bizottság munkája választ ad majd arra a kérdésre, hogy ki a felelős és kit kell megbüntetni. Az azonban nagyon fontos, hogy elkerüljük a recessziót ebben az ágazatban. Prego, minuto. López Bermejo képviselő a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, hogy sokan azt gondolhatják, hogy a politikai konklúziók bemutatásának elhalasztása túlzott óvatosságra utal, ám jelen pillanatban jól tudjuk, hogy az elkerülő mechanizmusok e, alkalmazása, és azok az eltérések, és azok a, a súlyos diszkrepanciák, amelyek a e, légszennyezésre vonatkozó adatokra vonatkoznak az új motorok jóváhagyásánál, nem kaptak korábban megfelelő figyelmet. Az autógyártókkal szemben az Európai Bizottság túlzottan óvatosan lépett fel. Nyilvánvaló, hogy az, az autóipar hatással volt az új emissziós normák elfogadásának mikéntjére és a végrehajtása a jogszabályalkotó kezét is vezetve, úgymond. És lehet, hogy mindez csak a jéghegy csúcsa, amit látunk, a, bemutat, az a nagy oligopóliumok hatással vannak a jogszabályalkotásra, annak érdekében, hogy fokozzák profitjukat, tönketeszik az emberek életét. Több százezer ember hal meg évente korai halálozással a légszennyezés és a NOx kibocsátások miatt. Ezért olyan nagyon fontos az a jelentés. Prego, Júlia. Réda asszonyi a szó. Köszönöm. Fél, a időben láttuk a szakbizottság alapjaiban mutatkozó hiányosságokat. A dokumentumok bekérésre vonatkozó ö, kéréseinket nem elégítették ki teljes mértékben. A JRC és a bizottság részéről is. Ezen túl még rontja a helyzetet, hogy a legnevetségesebb magyarázatokat adják a nem megfelelésre. Például az, hogy túl nagy a dokumentum, nem tudták átküldeni, vagy a dokumentum szerintük nem releváns. Tegnap Biankovska biztos asszony kifejezte az ő ö, ö, elégedetlenségét a tagállamok együttműködési szándékkal kapcsolatban. Milyen koszka az, hogy most jött el az ideje annak, hogy ön mutassa be, hogyan lehet jól együttműködni, adja meg az összes dokumentumot, amelyet bekérünk. Az Európai Parlament ö, vizsgálati hatáskörét nem szabad megsérteni. Sokan meg sem jelentek a szakbizottság előtt a meghívás ellenére. A Verheugen klauzula, a 189-es cikket sérti, a bizottságnak joga van, a szakbizottságnak joga van berendelni tanúkat. Stefanek képviselő következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A kibocsátási vizsgáló bizottság két okból lett, két okból hoztuk létre. Először is fölmerült annak a lehetősége, ha nagy cégek megkerültek az európai jogszabályokat hosszú távon, és a kérdés, hogy miért. A második ok pedig az, hogy a fogyasztók bizalmát visszaállítsuk az európai termékekbe. A vizsgálóbizottság munkájának eredményeképpen a szabályozás egyértelműbbé kell, hogy váljon, illetve jobban meg kell, hogy feleljen a valóságnak. Úgy gondolom, hogy némi előrelépés történt a bizottsággal folytatott eszmecsere során, Megállapodtunk abban, hogy nem csak elméletileg kell méréseket végezni, hanem a terepen, a gyakorlatban, a forgalomban és a szabályoknak mindenkinek eleget kell tenniük. Aztán azt is kimondtuk, hogy nem minden tagállam működik egyet, együtt ebben a folyamatban, és ez csak bonyolítja a helyzetet. Van azonban még egy aspektus, ebben a témában. Több ezer fogyasztót félrevezettek. Az Egyesült Államokban a bűnös cégnek több ezer dollárt kell kifizetnie a fogyasztóknak. Itt Európában erről még nem beszélünk. Hogyha azt akarjuk, hogy visszaállítsuk a bizalmat az Európai Unióban, akkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az európaiakat is megfelelően és igazságos formában kompenzálják a hazugságokért. Nem az a célunk, hogy megbüntössük a gépjármű ágazatot, arra kellene motiválnunk ezt az ágazatot, hogy a, éljen az új technológiával, illetve innovatív formában járjon el, járjon el, de az biztos, hogy igazságos játékteret kell biztosítani mindenkinek, és a szabályoknak eleget kell tenni. Köszönöm szépen, Ártugor, következik egy percre. Ja, grazie, Presidente. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kedves kollégák, az elmúlt hetek azt gondolom, hogy mindenkinek megmutatták, hogy a bizottság működése nagyon is szükségszerű. Az eddigi meghallgatásokból következő következtetések vonhatók le. Az Európai Bizottság csak kitérő válaszokat ad, sőt néha egyáltalán nem ad választ. Az Európai Bizottság nem ismeri, nem akarja ismerni, tudatában lenni a saját jogalkotásának, úgy tűnik nem ismeri a saját kompetenciáit is, nem akar ezekkel foglalkozni. Különösen feltűnő az, hogy a tagállamok hogyan ültetik át, vagy nem ültetik át a jogszabályokat. Ezért kérdezem, hogy hogy lehet az, hogy hűtő berendezések kapcsán azonnal szerződés szegési eljárást indít a bizottság, miközben 23 tagállamot elenged, amikor a típusjóváhagyások kapcsán vannak problémák. Azt gondolom, hogy az egyértelmű, hogy az Európai Bizottságnak is sajnos jócskán van vaj a füle mellett, mert nem lépett időben. Köszönjük szépen, Görling asszony következik egy percre. Thank you very much. Köszönöm szépen, mert Köszönöm a időközi jelentést jelentéstevőnek. Sok mindenről nem szól ugyan, de legalább bemutatja, mely, mely irányba haladunk. Itt két irányt látok. Én a levegő minőségében voltam jelentéstevő annak idején, és akkor a gond az volt, amikor a folyamat elején prezentációval kezdtem, három évvel ezelőtt volt ez, világosan látszott, hogy a, a DG nagyon jól tudja, hogy mennyire különállnak a tényleges normák és a valóságos kibocsátási eredmények. Én akkor jöttem rá mindenre, és onnantól kezdve elhatározott szándékom volt, hogy, hogy ennek, a, ennek a végére kell járni. Abban a vizsgálatban, ami a politikai és műszaki vonalon folyik, az én aggályom az, arra törekszem, hogy végső soron le tudjuk vonni a politikai konzekvenciákat, belássuk hogy a bizottság azon részei, amelyek együtt kell van működjenek velünk az állampolgárok érdekében, egészségük érdekében, miért nem léptek, miért nem időben léptek, miért nem vették komolyan a felelősségüket, hogy létrejön egy olyan rendszer, amely ezt egy, egyszer és mindenkorra megakadályozza. Honorevole Niedermayer, prego due minuti per lei. Niedermayer úr, két perc. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az elmúlt év során nagyon sokat hallottunk, tanultunk, nem csak a Volkswagenről, hanem az EU szabályok végrehajtásával kapcsolatban, hogy a felelősségek az Unió és a tagállamok között hogyan nem tartható be, és hogy a cégek milyen etikai kódexhez tartják, vagy nem tartják magukat. Ez elég frusztráló. Most azonban van esélyünk arra, hogy jobbá tegyük a helyzetet, nem tartok attól, hogy az ipar erre nem képes, vagy ez túl drága lenne. Egyszerűen nagyon egyszerű, világos szabályokat kellene követniük. Azt nem hiszem, hogy itt az új a mutogatás, a pelengére állítás kell, hogy legyen az eredmény ennek a vizsgálóbizottsági munkának. A jövőre kell koncentrálnunk, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. És a, a tényeket kell megértenünk alapvetően, meg is próbálom felsorolni ezeket. Először is azokat a képjárművek, kaphatnak engedélyt, amelyek betartják a piacokat, a bevezetésük a piacra csak akkor lehetséges, hogy a szabályokat követik. Azt gondolom, hogy csak így kerülhetjük el a kockázatokat. Tudjuk azt, hogy ez lehetséges, hiszen a meglévő technológiáknak az alkalmazása is eredményezhet tiszta levegőt. Persze az, hogy ez mennyiben kivitelezhető, ez nehéz kérdés. Jobb laboratóriumi teszteket kívánunk bevezetni, azt hiszem, hogy itt jó irányba haladunk, és a teszteknek a módjának a módosítását tiltani kell. Vannak nagyon fontos jövőbeni rendszerekre vonatkozó komponensek, új komponensek, amelyeket mindenképpen szavatolni kell, így független tesztekre van szükség. Az új rendszernek pedig, amiben esetleg transportálunk régi elemeket, mindenképpen jobbnak kell lennie. Köszönöm. Sáldem Morza képviselő következik egy percre. Parancsoljon. Tak for det. Skandalen om snydesoftware i millioner af biler på det europæiske... Köszönöm szépen, elnök úr. Itt nem csak egyszerűen csalás, csalásról van szó, az élet forog kockán. hiszen azt látjuk, hogy mérgező gázokat bocsátottak a levegőbe, és ez azt jelenti, hogy nagyon sokan életüket veszték korai halálozás áldozatai emiatt, a levegőszennyezés miatt. Ez botrányos. Halál okoz ez a szennyezés. Föl kell tárni, hogy hogyan jutottunk ebbe a helyzetbe, és lépnünk kell. Úgy gondolom, hogy olyan rendszernek vagyunk tanulja, amely tele van hibákkal, lyukakkal, és senki nem vállalja föl a felelősséget. Ezért mindenki csak tologatja a másikra, újjal mutogatunk egymásra az ellenőrzési rendszernek sokkal tisztábbnak, egyértelműbbnek kell lennie, oda kell figyelni a gyanúkra, és egy új rendszert kell létrehozni annak érdekében, hogy megakadályuk az ilyen jellegű botrányokat, és megvédjük az egészséget. Köszönöm szépen, mondja az elnök Tosonszki úr, következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. A vizsgálóbizottság munkája nagyon jól áttekinti a technikai rendszerét ezeknek a motoroknak. Óriási mennyiségű információ jutott tudomásunkra, nem csak a technikai aspektusokat illetően, hanem a jogalkotási kérdéseket illetően is. A széndiokszid kibocsátást csökkenteni kívántuk, óriási volt a politikai nyomás, és elfogadhatatlan eljárásokba taszítja ez a gyártókat, illetve a hatóságokat is sarokba szorítja. Szerintem az emissziós bizottság munkája feltárja majd, hogy pontosan mi történt, mi történt a gyártó oldalán, mi történt a jogalkotói oldalon, illetve tisztázza majd a jogszabályokat a jövőben. Olyan jogszabályokat kell létrehozni, amelyek technikailag megvalósíthatóak az ellenőrzés terén, illetve a típusjóváhagyás terén is. Szöngambusz képviselő a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Július 13-án egyhangulag elfogadtuk az átmeneti jelentést, ami megerősíti azt a és mandátumot, amelyen működik a szakbizottság. Az amerikai példát követve vizsgálottunk azon botrány után, amely végül is a parlamenti vizsgálóbizottság felállítását hozta. A feladat most az, hogy, ilyen, hogy elfogadjuk a jelentést. rendkívül fontos ez, azért is, hogy a vizsgálóbizottság tovább működhessen, fel kell tárnunk ezeket az ügyeket. Higgyék el, hogy nekem, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottság és az Ipari Szakbizottság tagja is jól tudják, milyen fontos, hogy fellépjünk, és sokszor egymás alelmondó érdekeket egyeztetve jussunk a e munka végére. Olyan európai stratégiára van szükség, amely a környezetvédelmét és a közegészségügyet is szolgálja, valamint az innovációt és a kutatást erősíti az iparban egy ügyben kellett feltárnunk e, az elemeket, amely az elmúlt időszak jogszabályainak végrehajtásának nehézségeit mutatta be, és a jogszabály e, értelmezésében nagyon nehéz volt feltárnunk a tényeket, sok esetben nem, voltak, nem volt együttműködés sem, például nem jöttek el egyes tanúk a szakbizottság, a vizsgálóbizottság elé. Fontos, hogy a jelentés felhívja az Európai Bizottságot, a tagállamokat és minden érintett hatóságot és felet, hogy tartsa tiszteletben az együttműködés elveit és a bizottság munkáját segítse elő, jobban, mint eddig tették, hogy elkerüljük azt a helyzetet a jövőben, amikor is ugyan jogszabályok léteznek, de ezeket megkerülik az állampolgárok egészsége és munkahelye érdekében kell, hogy ez a vizsgálat sikerrel záruljon, és meghatározzuk a felelősséget, biztosítva azt, hogy az ágazat is növekedni tudjon, az az ágazat, amely csak nem egy millió embernek ad munkát Európában. Prego minuto, prego mirim. Grazie, chair. Köszönjük szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Több ezer felnőtt és gyermek szenved a városokban a rossz levegőtől, a levegőszennyezéstől, és ez nem újdonság, de azt kell mondanom, hogy vannak olyan szabályok, amelyek tulajdonképpen visszaszoríthatnák ezt, amelyek tiltják. Ezt mégis megtörténnek ezek a határértékek, de nem egy gépjárműgyártóra igaz mindez a sok megállapítás, hanem vannak olyan gyártók is, ahol akár tízszer magasabb értékeket produkálnak az autók a megengedetnél. Vannak nemzeti hatóságok, amelyek egyszerűen nem lépnek fel a gyártók ellen, akik visszaélnek a szabályokkal és megsértik azokat. Nem lehet ezt tovább tolerálni. A gép egyszerűen elkényemesednek, mert tulajdonképpen fedezik őket a nemzeti hatóságok. Ezt a magabiztosságot nem szabad engedni, és nem lehet megkerülni a szabályokat, ezért kell folytatnunk a kérdések feltevését, a vizsgálódásokat, az ajánlások megfogalmazását, annak érdekében, hogy ezek ne ismétlődhessenek meg. Köszönjük szépen. Handálen képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök úr. A vizsgálóbizottság elnöke rámutatott, hogy ugyan a vizsgálat a vizsgálat gyorsabban kellett volna több információt képes legyen beszerezni minden érintettől, ez nem még működött. Ugyanakkor a konklúziókat is le kell vonnunk, konkrét intézkedéseket elősegítve a e munka eredményeképpen. A, ugyanakkor azzal is foglalkozni kell, hogy a jogalkotó és a lobbisták révén a ö, ipar között átfedések vannak, itt is világosságot kell teremteni. Csak egy megoldás van erre, a lehető leggyorsabban a kibocsátás nélküli autókra átállni. Tiszta robbanómotorok nincsenek, mindenképp Schumann, az elkerülő szoftverekkel és azok nélkül sincs tisztán működő autó, holott a jövőben erre van szükség. Az Európai Unió erre kell megfelelő energiát fektessen, hogy megnyissuk az utat a kibocsátás nélküli autók teredése előtt. Mr. President, Commissioner. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, először is köszönettel tartozom a jelentéstevőknek a munkájukért. Jól összefoglalja ezt az EMI szakbizottság hat hónapi munkáját. Azonban a mandátum még nem zárult le, még mindig nagyon sok a feladat, sok a kétség, és sok a megválaszolatlan kérdés. Itt mindannyian várjuk a végkövetkeztetéseket és az eredményeket. Ezt nem végezheti el a bizottság az Európai Bizottság szoros együttműködése nélkül. Nagyon gyakran a bizottságot hibáztatjuk, a tesztelési rendszer, illetve a jó jóváhagyási rendszer hibáért. Ez azonban nem a teljes kép. Nem csak, hogy késlekedett a bizottság, későn, későn hozott intézkedéseket, hanem késlekedett az RDE jogszabály kapcsán is. A tagállamok nem léptek, és a kiiktató eszközök betiltását nem vezették be. Ennek eredménye az, hogy a fogyasztók bizalma megrendült, illetve növekedett a levegő szennyeződése. A bizottságnak nyomást kell gyakorolnia a Volkswagenre, hogy kompenzálja a fogyasztókat az illegális tevékenységei miatt, az, illetve a tagállamokat föl kell hívni, a tagállamok figyelmét föl kell hívni arra, hogy büntessék az ilyen gyakorlatot. Most a jogalkotási munka keretében a harmadik és a negyedik valós kibocsátási eredményeket tartalmazó csomagot hozzuk létre. Ez mindenképpen javítani fogja majd a kibocsátási keretet. Arról is meg kell győződnünk, hogy ilyen administratív, adminisztrációs hibák nem lesznek majd a jövőben. Meg kell védenünk a fogyasztókat, illetve az európai állampolgárokat. Nem szabad, hogy őket becsapjuk. Go minuto per lei, prego Carlos. Grazie, Presidente. Zoronyol képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr az európaiak érdekét, az ipar érdekét, az állampolgárok érdekét kell szolgáljunk azzal, hogy Európa vezető szerepet, jár, vezető szerepet vállaljon az olyan smart mobilitás, az intelligens mobilitás irányában, ami javítja az életminőséget és a versenyképesség új frontjait nyitja meg. Az EMIS ebben a tekintetben, az a vizsgálóbizottság pozitív eredményeket hozott hiszen a tagállamok és az EU hatóságok, intézmények is kell, hogy vállalják felelősségüket, és a jogszabályokat végre kell hajtani, végre kell hajtatni. Méghoz átlátható módon, a fogyasztók számára is értelmezhető módon. A GRC működésére is igazak ezek, igazak ezek a feltételek. A típus jóváhagyás eh, tekintetében és a kibocsátások szabályozásában az Európán kívül és belül is meg fog változni a helyzet. Tudjuk, hogy elkerülő rendszereket alkalmaztak, nem csak ezek ellen kell felépni, hanem általában azt a kultúrát kell kiírtani, amely lehetővé tette egy csalás gyakorlatának elterjedését. A köztes jelentés ezt a célt kell szolgálja, valamint az EMISZ bizottság munkája is. Honorevole eh, Grappini. Most pedig áttérünk a KSDI rendszerre. Grappino képviselő az első. Szeretnék arra utalni, hogy egy percük áll rendelkezésre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Először is azzal kezdeném, hogy a vizsgálóbizottság nagyon jó munkát végzett, és pár dolgot sikerült is feltárnia. Elhangzott ugye már többször is, hogy az USA-t és az EU-t érdemes is összehasonlítani. A frakcióm nevében a következőt mondanám még, illetve kérdezném. Biztos azt, hogy nem kellene itt egy kicsit nagyobb sebességre kapcsolnunk, ugyanakkor kivárnunk is, míg a vizsgálóbizottság munkájának az eredményei itt lesznek az asztalunkon. Nem kellene itt nagyon előre rohannunk, én azt gondolom. Még egy dolog, az USA, nem hinném, hogy jobbak lennének Európánál. Nem is erről van szó. Vannak hatályos szabályok, az önkéntes szabálybetartás, hát ez viszont nem működik. Nekünk azért kell sikra szállnunk, hogy egyszerűek legyenek a szabályunk, amelyek védik a fogyasztókat, a polgárokat, de nem viszik jégre az ipart és annak képviselőit sem. Tudom, hogy nagyon nehéz és bonyolult az, hogy valakinek minden szabályt be kell tartani, olyankor alig maradt tér az innovációnak. Miközben persze fel kell ügyelnünk, hogy a szabályok betartásra kerüljenek, de túlszabályozásra nincs szükség. És megint csak mondom, nem csak a Volkswagen kellene itt belengére állítani, nagyon sok másról is szó van, őket is nevükön kell nevezni. Köszönöm szépen. Sule képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EMI szakbizottság közösen az Európai Bizottsága nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy ez a vizsgálat eredménye záruljon, hiszen nyilvánvaló, hogy az EU ban nagyon rossz a piaci felügyelet a gépjárműiparban. A Volkswagen botrány bizonyára nem egyedülálló eset, és a kiiktató mechanizmusok, mint ahogyan tudjuk, már évek óta tiltottak. Mégis ezekkel közlekednek az autók az útjainkon. A kibocsátás csökkentése természetesen nagyon fontos feladatunk, és ezekre a botrányokra megfelelően erőteljesen kell reagálnunk, és szankcionálnunk kell az érintett felelősöket is. Tacára a kiiktató mechanizmusok tilalmának mégis nagyon sokféle értelmezése van az ilyen eszközök használatának, és itt szabályoznunk kell, pedig gyorsan. Nagyon fontos, hogy a vizsgálat az EMI szakbizottságon belül és az Európai Bizottságon belül is úgy ö, működjön, hogy a tagállamokat is bevonjuk, hiszen az EU-s polgároknak a bizalmát kell visszanyernünk. Köszönöm. Marias képviselő. A Volkswagen ö, botrány azt hiszem rámutatott arra, hogy a német ipar versenyképessége ennek van egy árny oldala is, amelyet sokszor nem látunk, amikor dicsérjük a német ipar versenyképességét. Már 2015-ben kértem, hogy vizsgálódjunk ebben a témában, annak érdekében, hogy a Volkswagen és a többi autógyártó viselkedését feltárjuk. Az Európai Bizottság akkor azt válaszolta, hogy más tagállamban folytak ki már ilyen vizsgálatok, és nem találtak az eredmények manipulálással utaló jeleket. Más. Azt hiszem, nagyon súlyos büntetéseket kellene kiróni az EMIS vizsgálóbizottság feladata ebben áll, és jó lehetőség arra, hogy a reflektorfényt bevonjuk az ipar ezen manipulációját. Szerintem ezt várják tőlünk az állampolgárok. Blanco köve- képviselő következik. Tisztelt elnök úr! Azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy mindannyian kudarcot vallottunk, kollektív kudarcról beszélhetünk a kiiktató rendszerek használata miatt. A hatóságok, a bizottságok mind-mind elmaradtak az elvárásoktól, hiszen mindenki tudta, hogy a standardokat nagyon is rugalmasan értelmezik az, az iparákban, azonban nem vezettek be új jogszabályokat annak érdekében, hogy ezt a helyzetet elkerüljék. És természetesen a tagállamok sem tettek eleget a feladatukat nem teljesítették, hiszen nem ellenőrizték a helyzetet, illetve nem vizsgálták ki azt. Pedig az állampolgárok érdekei sérültek, illetve az egészségi kérdések kerültek előtérbe. Nagyon fontos, hogy ez ne forduljon elő még egyszer, hiszen ez kihatással van a környezetre, kihatással van az egészségünkre, illetve az ágazatra is, amely munkahelyeket teremt természetesen az ilyen helyzetek, a csalás egyáltalán nem segít az iparágnak. Prévole Meisner, prego, un minuto per lei. Meisner képviselő következő parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr, a szakbizottságnak nyilvánvalóan nem vizsgálódott minden kérdés, mert ugyanakkor nagyon észszerű eredményeket is hozott. Egyrészt tehát úgy tudom összefoglalni, hogy a Volkswagen nyilvánvalóan a 80 mg-os NOx-et, amelyet Kaliforniában megkövetelnek, csak csaló szoftverrel tudta teljesíteni az amerikai követelményeket. Ez büntethető, és el kell ítéljük. Európában akkor jelentősen magasabb a határérték, és mindenki számára ismeretes, hogy magas a tolerancia tényező, tehát háromszor nagyobb eltérés is megenged tehát a norma. Tehát az úgy tűnik, hogy Európában az autótulajdonosok más követelményeket követelnek meg, mint Amerik Egyesült Államokban. Arra kell törekedjünk, hogy az, a kibocsátásokat csökkentsük, minden a CO2 és a zöld üvegházhatást okozó gázokat is, ugyanakkor a környezet, a levegő minőségének védelmét is szolgáljuk, hogy az ipar real, reális célok alapján e, működjen, és egészségesebb gépjárműek járjanak útjainkon. Ezért kell nagy ambícióval szabályoznunk, ellenőriznünk, és megkövetelnünk ezeknek a betartását. Oh, prego, un minuto anche per lei. Prego, Nicola. Grazie, Presidente. Più volte... Köszönöm szépen, elnök úr. Mondja Caputo képviselő. Az Európai Unió vezető szerepe a környezetvédelmi szennyezésekkel való fellépésekkel ellen teljesen egyértelmű, így volt ez a Párizsi Egyezmény kapcsán, a Klímavédelmi Egyezmény kapcsán, az ICAO-val való együttműködésünk során. Tehát ez egy felelősségünk. De a dízel támogatással kapcsolatban el kell mondanom, hogy ennek a parlamentnek is egyértelmű jelzést kell közvetítenie, annak érdekében, hogy tényleg alapos tegyen ez a lefolytatott vizsgálat. Nem arról van szó, hogy e, Európa vezető szerepet kell vállaljon, amikor nem tartja be a szabályokat, sőt, megsérti, megszegi azokat. A különböző tilalmak alkalmazását illetően valamint a csaló szoftverek alkalmazását illetően is jócskán van még munkánk, hiszen az Európai Unió megítélését ez is, ezek az eredmények is befolyásolni fogják. Kun képviselő. Köszönöm. Mielőtt kibocsátás mentes gépjárművek fognak közlekedni az útjainkon, amelyek elektromos meghajtásúak, vagy hidrogén üzeműek, azért foglalkozunk a jelenlegi helyzettel is és igyekezünk technikai megoldásokat találni annak érdekében, hogy ezek a határértékek, a NOx, a CO2 vonatkozásában tényleg betartassék betartassanak. Ezért aztán a típus jóváhagyások kapcsán különösen figyelnünk kell arra, hogy a kibocsátási anyagok megtisztítása az Euró 6 normának megfelelően installálásra kerüljenek. És ezért fontos, hogy a 80 mg Németországban is hogy olyan szabály legyen, amit betartsanak. És hát ezzel ugye az USA-ban is reagálni kell, ott 70 mg a határérték mérföldenként, tehát a slow motion technológia amely a különböző noxokat megköti, majd pedig átalakítja a monokuláris nitrogénoxiddá, amely egyébként nem káros az emberi egészségre, valamint hidrogénre. Hát ezek mind olyan részletkérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell annak érdekében, hogy ezek a skandalomok ne történjenek meg, és a piaci felügyeletnek is működnie kell amikor a valós kibocsátásokat vizsgáljuk, vagy új típusokra akarunk engedélyt. 130-as sebességnél, vagy 200-as sebességnél nyilván óriási a különbség a kibocsátás tekintetében. Ez pedig csak az új technológiákkal lehet kompenzálni, és csak így fogjuk tudni ezt a témát tényleg sikere vinni. Az is elhangzott, hogy 2017-ig vagy 2019-ig 180 milligrammos eh, NOx kibocsátás lesz a, az engedélyezett a valós körülmények közötti vezetésnél, későbbiekben pedig 129 mg. Ha ezt nem érjük el, akkor egyszerűen elviselhetetlen körülményeket teremtünk a városi, városban élők számára. Vannak, akik nem kérik a szót, ez nagyon örömteli számunkra, úgyhogy ön ezért beszélhetett egy kicsit hosszabban. Vannak-e mások, akik még esetleg szót kérnek? Nincs? Akkor Biankovska biztos asszonynak adok szót. Szeretném megköszönni a képviselőknek az eszmecserét és az abban elhangzottakat, és a nagyon őszinte vitát. Kétség nem fér hozzá, hogy közös a célkitűzésünk, hogy a hatástanító mechanizmusok körül kialakult skandalomot fel kell tárnunk, és a lehető legjobb, átláthatóbb következtetéseket kell megfogalmaznunk, és hát ezt transzparens módon kell elérnünk. Alá kell húznunk azt is, hogy minden szükségszerű lépést meg fogok tenni, és a bizottság mandátumát és hatáskörét jogalkotóiként erre kívánom felhasználni, hiszen ő a szerződések őre, és az iparba vetett bizalmat is vissza kell állítanunk, ez is célkitűzésem. Én a magam részéről nem kívánok itt pellengére állítani senkit, én vagyok az utolsó, akinek ez lenne a célja, de nagyon ért, közérthetően kívánom hangoztatni, és százszázalékos magabiztossággal, hogy az sem fog működni, hogy az egyik gépjárműgyártó mutogasson újjal a másikra. A tagállamok felé állandóan felhívásokat intézek levélformájában, és ugyanúgy, ahogy most is teszem, nyomás alá kell őket helyezni, mert nincsenek konkrétumok még. Valaki beszélt itt a visszahívásokról. Én a magam részéről támogatom az EU-s visszahívásokat, de nincs alapom, nincs jogi alapom erre jelen pillanatban. És persze egyetértek, hogy ez nagyon furcsa, hogy bizonyos tagállamokban van egy mandá, ahol kötelezőek a visszahívások, másoknál ez önkéntes alapú, vannak olyan tagállamok, ahol semmilyen ilyen szabályozás nincs érvényben. Ezért gondolom és hiszem, hogy a tagállamok azért kezdik most már megérteni, hogy a régi gyakorlatokon túl kell lépni Transzparenciára, átláthatóságra van szükség, az információkat, technikai, műszaki információkat meg kell osztanunk egymással, és az ő elkötelezettségük az, amely a piaci felügyeletet megvalósíthatja, és a jövőbeni sikereinknek is a garanciája. A tagállamoktól és az önök részéről is támogatásra van szükség a tekintetben, hogy egy sokkal modernebb, koherensebb típusú vágyási rendszert hozzunk tető alá, és nagyon világosan fogalmazók, nem az ipar ellenében akarok így fellépni, pont fordítva. Én vagyok az iparét felelős biztos. És hát nyilván szeretném, hogy felvilágozzék a gépjárműipar, de pont az ipar érdekében, és remélem, hogy az ipar is kezdi majd ezt megérteni, Szigorúnak kell lennem, és önöknek is, és feltételeket kell szabni, követelményeket kell megfogalmazni. Ez a mostani válság, és azt gondolom, hogy ez megint közös célkitűzésünk, azt kell, hogy szolgálja, hogy jobb legyen a jogalkotás, amely hatás amely hatályos, és hogy jobb legyen a piaci felügyelet, jobban működjön, a mobilitás, az automatizálás is jobbá váljon, modernebbé váljon. Az önök támogatásával szeretném ezt elérni. Még egyszer mondom, nem úgy, hogy újra mutogatunk bárkire és mert ez sehová nem vezet. De a támogatásunk és az elkötelezettségünk lehet az, ami célra vezető. Mert most van itt az ideje annak, hogy lépjünk, és a jövő gépjármű iparát, ahogyan mondtam, felvilágoztassuk. Köszönöm szépen. Óri, honorevole Zalba Bidegain. Pre... A két jelentős növő meg most a szót, először Zalba Bidegál, Pablo Parancsoly. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. Szeretném köszönni minden képviselőtársamnak a hozzászólást és a munkát, Gebrandi úrnak azt a kiváló együttműködést, amelyet amelyet végzett, és remélem őt közösen tényleg jó eredményt tudtunk létrehozni ezzel a jelentéssel. Több képviselőtársam arról beszélt, hogy nem elég ambiciózus, nem elég tartalmas a jelentés. Azért fontos arra is gondolnunk, hogy ez egy időközi jelentés. Ezt volt a cél, ezt jelentettük be, ilyen értelemben nem feltétlenül a legműszakilag mérehatóbb jelentés. Dansz úr arról beszélt, hogy nem kéne egymással harcolnunk, ez egyetértek. Itt az állampolgárok érdekét kell szolgáljuk, az állampolgárok pedig azt várják tőlünk, hogy hozzunk változást. És a valóságos, a valóság derüljön ki, az igazság e vizsgálat során. Erre kell törekednünk, és ezt követően tudunk új javaslatokat kidolgozni, annak érdekében, hogy az ilyen incidensek ne tudjanak megismétlődni. És azt is el kell mondanom, hogy mindezt nem az ipar elleni jelentésként kell látni, nem a, a foglalkoztatás a munkahelyek ellen írdott a jelentés, épp ellenkezőleg. A környezet védelmében, de a ipar gyárt, a, a, a autógyártás és a munkahelyek érdekében íródott, ebben a szellemben fogalmaztuk. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, most pedig Gebrandi úr kapja meg a szót kettő percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Úgy gondolom, hogy egy nagyon is ösztönző, bátorító vitának voltunk tanúi. Egy olyan vitának, amely természetesen nem az időközi jelentésről szólt, hiszen az inkább az eljárásokra korlátozódott. Inkább beszéltünk itt a Emész bizottság jelenlegi helyzetéről. Miért gondolom azt, hogy bátorító volt ez a vita? Nos, azért, mert úgy látom, hogy mindenki jól érti, hogy pontosan mi is forog kockán, mi a gond. Ez azt jelenti, hogy közösek lesznek, közösen elfogadattak a végkövetkeztetések is. Ez lesz a nagy kihívás számomra, illetve Alba kollégám számára is, hogy mindenkit magunk mellé állítsunk. De azt hiszem, hogy nagyon jó úton haladunk. Ne felejtsük el azonban, hogy még fél úton járunk, még nagyon sok mindent ki kell vizsgálni, nagyon sok bizonyítékot föl kell tárni. Két elemre szeretném fölhívni a figyelmet. Azt hiszem, ez Tanz beszélt a felelősségek megosztottságáról. Nagyon sokan megemlítették a felelősség problémáját, illetve azt, hogy úgy tűnik, hogy végül is senki nem felelős. Sem a bizottság, sem a tagállamok, tagállamok sem a nemzeti hatóságok. Nos, lehet, hogy ez a probléma lényege. Biztos vagyok abban, hogy ha egy kicsit mélyebbre ásunk, akkor ebből is levonhatjuk majd a következtetéseket a jövőre nézve nem csak a gépjármű ipar tekintetében, hanem más politikai ágazatok tekintetében is. Ivo Belet kolléga volt azt hiszem az, aki azt mondta, hogy ha megvizsgáljuk a felelősségeket, akkor bizony ennek köze van ahhoz, hogy a tagállamok nem képesek fölvállalni a felelősséget, és szerintem ez is egy nagyon fontos következtetése a mai vitának. Nagyon sokan beszéltek arról, hogy újjal mutogatunk egymásra. Hogy ez így van-e, vagy nem, szerintem a jól működő demokráciában az elszámoltathatóság politikai szempontból rendkívül fontos. És hogyha ez azt jelenti, hogy meg kell neveznünk a bűnösöket, hát akkor ezt kell tennünk, én ettől nem félek. Ez az erős demokrácia alapja, és ezt akarjuk építeni továbbra is Európában, tehát folytassuk tovább ezen az úton a munkát. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönettel tartozom még egyszer a jelentéstevőknek, illetve a biztos asszonynak ezért az igen gyümölcsöző vitáért. Ezzel fölfüggesztem az ülést 12 óra 30-ig, amikor is szavazni fogunk. Köszönöm.